Well, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Van-e valamilyen megjegyzés ezzel kapcsolatban, vagy elfogadhatjuk a napi rendet? A második pont. A öbölmenti országok együttműködési tanácsából van itt egy delegáció, tanulmányúton vannak az Európai Parlamentben, itt ülnek a hátsó sorokban, és sok szeretettel köszöntjük Önöket. Az első napirendi, illetve az első érdemi napirendi pont, Hozé Ramos Hortával fogunk eszmét cserélni. Az ENSZ főtitkárának főképviselője Bissau Gíneában, Timor lesz egykori elnöke, és, és Nobel-díjra jelölt. Önt kérdezzük tehát erről a kérdésről, és hogyha valaki szeretne kérdést feltenni, kérem az asszisztensünknek jelezze, és fölvesszük a hozzászólók listájára. Tessék, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak. és új szerepemben ellátogathatok önökhöz. Többször voltam már az elmúlt 30 évben az Európai Parlament épületében, és mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak, és szinte minden alkalommal, amikor ellátogattam önökhöz eh, Timor Lesztéről beszéltünk. Egy kis eh, történettel kezdeném. Nem akarok túl sok időt eh, rabolni a fő feladatomtól, de Davosban voltam néhány héttel ezelőtt, és európaiakkal egyeztettem. Egyesek pozitívan számoltak be arról, hogy e az Európai Unió kapta meg az Nobel békedíjat, és egy valaki azt mondta, hogy ki ez az idióta, aki az Európai Uniót jelölte Nobel békedére. Én azt mondtam, én vagyok az az idióta. Találkoztam Pározó elnök úrral is. Ismerem Anna Gomest, tudom, hogy ő ellenzi ezt, <laughs> amit most mondani fogok. De miért miért én jelöltem az Európai Uniót, miért jelöltem az Európai Uniót, miért az Európai Uniót jelöltem Nobel békedíjra? Azért, mert nagyon sokáig az Európai Unió egyedül volt az ENSZ-ben, New Yorkban, Genfben, az Emberi Jogi Bizottságban, az emberi jogok szent ügyének védelmében. És gyakran a bilaterális kapcsolataik, fize, kapcsolataikkal fizették ezt meg, ezeknek a romlásával fizették meg ezeket a ezt, hogy kiálltak az emberi jogokért, és önök voltak azok, akik a Kotonú egyezményt, és a, előtte a Loméi egyezményt, a, az Everything But Arms egyezményt tető alá hozták. Önök azok, akik a harmadik, ország, harmadik világbeli országokkal a méltányos kereskedelmet támogatták. Aztán sikerült a második világháború tragédiáján túltenniük magukat, és újraépítették e, Európát. Én egyik egy szép napon leültem, és egy hosszú e, levelet fogalmaztam meg a Nobel békedíj jelöltségről, és Davosban bizony nagyon sokan meglepődtek ezek, meglepődtek azon, hogy én voltam az, aki jelölte az Európai Uniót, mert hogyha európai lennék, akkor lehet, hogy azzal azt vetnék a szememre, hogy pártos vagyok, vagy elfogult. Én egy kis személy vagyok egy kis országból, úgyhogy nem igazán vagyok ebben elfogult ebben a kérdésben. Ami pedig Bissau Géneát illeti. Amikor Ban ki főtitkár arra kért, hogy Bissau Géneában képviseljem őt, azt is mondta, hogy ezt a missziót főtitkár helyettesi pozícióra fogjuk emelni, hogy a személyes elkötelezettségét eh, ezzel kifejezésre juttassa a főtitkár. Eh, találkoztam a főtitkárral és a BT, SBT tagjaival, és mindenki elkötelezett amellett, hogy Gine, Bissau Gineát eh, újra prioritásként kezeljük. A nemzetközi közösség éveken keresztül nem volt sikeres be, abban, hogy bevonja ezt az országot a nemzetközi közösségbe. E, és egyszerűen magára hagyta az országot a rossz időkben, pedig e, rossz időkben nem, nem szabad rossz időkben pakolni és elmenni, e, hanem pont akkor kell segíteni és jelen lenni. Az ENSZ mindig is eléggé korlátozott misszióval volt jelen bissau és ezért a főtitkár helyettesi pozícióra, pozíció szintre emelte ezt a feladatot, ez megegyezik az afganisztáni vagy mali misszióval, misszió státuszával. A BT, ENSZ BT főtitkára arra is kérte engem, hogy a jelenlegi helyzetet vizsgáljam felül, és májusban, hogyha szükség van rá, akkor Bissau az ENSZ jelenlétét megreformáljuk. Mit javaslok az ENSZ-nek? Mi lehet az, ami, ami jobbá teheti az korábbi nemzetközi missziók tapasztalatai alapján, jobbá teheti ezt a, ezt a, fel, ezt a missziót? Mit tehetünk, amit eddig még nem tettünk meg? A probléma az az, hogy nincs megfelelően meghatározott misszió, és nincsenek megfelelő eszközeink ennek támogatására. És hogyha ez így marad, akkor nem leszünk sikeresek. E, és e, így a minket küldő szervezet, legyen az az ENSZ, legyen az az e EU, hitelét veszti. Az emberek felteszik a kérdést, hogy 40 év elteltével miért van még mindig szélsőséges szegénység, az országban. Jó, az ország vezetése sikertelen volt, de lehet, hogy a nemzetközi közösség is az. Nem, egy pár nappal ezelőtt a Bissaui katonai főhadiszálláson jártam, és, és szívszorító volt, amit láttam. Szörnyű volt látni a barakokat, a kaszárnyát, ahol a katonák alszanak, ahol, ahol étkeznek. Ez borzasztó volt. Egyértelmű a helyi vezetőknek a kudarca, de, de nekünk is felelősséget kell vállalnunk. Persze azoknak is, akik azt mondják, hogy segítenek nekünk, azoknak is felelősséget kell vállalniuk. méltó körülményeket kell biztosítani a katonák számára, méltó körülményeket alváshoz, étkezéshez és a munkájuk végzéséhez. Elmondtam a főtitkárnak és elmondtam a BT tagjainak, hogy az igazat fogom mondani mindenkinek, aki megkíván hallgatni nem fogom felolvasni mások által írt beszédeket. Nem fogom aláírni aláírni azokat a beszámolókat, amelyekben nem hiszek. Mert a főtitkárnak és önöknek is tudniuk kell a, az igazságot. Mi a helyzet Bissau Gineában manapság? Nagyjából és egészében az országban nyugodt a helyzet, nem olyan, mint, nem olyan a helyzet, mint Maliban, vagy más közeli országokban, de tulajdonképpen tehát nyugodt a helyzet, de de a probléma az az, hogy a kormányoknak nem sikerült sikereket elérni, és gyakorlatilag Reméljük, hogy azt reméljük, hogy a Bissau-Ginai jelenlegi hatóságoknak, a jelenlegi megválasztott parlamentnek sikerül március során egy ütemtervet elfogadni, amelynek eredménye november-decemberi választás lesz. Ez az ECOWAS, ez ECOWAS elefántcsontparti találkozójának az elvárása, és az Európai Unió is ezt várja, és én is ezt várom. Együtt fogunk működni a szabad és demokratikus választások megszervezésében. Azt javaslom azonban, hogy gondoljuk végig, mit jelent az átalakulás. Az átalakulás hagyományosan az a jelenlegi helyzettől a választásig tartó időszakot érintette. Én itt most két választási, vagy két átalakulási időszakot látok. Az első fázis a választásokig tart, a második pedig azután kezdődik, míg létre nem jön a kormány. Remélem, hogy Remélem, hogy nem lesznek vesztesek ezeken a választásokon. Ez azt jelenti, hogy azt várom, hogy a nyertes kormány, a nyertes párt hívja meg a második vagy a harm- és harmadik helyezettet a a kormány alakításához. Persze tudom, hogy ez könnyebb mondani, mint megtenni. Ehhez karizmatikus vezetőre van szükség, amely, amely össze tud tartani egy koalíciót három-öt éven keresztül. Az európai barátaink nagyon jól tudják, hogy milyen nehéz a koalíciókat összetartani, hát ez Bissau Gineában sem egyszerűbb, sőt. Azonban ez egy olyan kihívás, amelyel szembe kell nézniük a politikai vezetőknek. A második fázis az ország újraépítéséből áll. Szinte szó szerint nulláról kell kezdeni szinte mindent. A kihívás a bissau vezetők előtt az az, hogy felismerjék, hogy milyen nehézségek előtt álltak az elmúlt időszakban, fogadják el a külső segítséget, akár azt is, amely beavatkozik a belügyeikbe. Például itt az egész pénzügyi keretet újra kell tárgyalni, a világbanknak, IMF-nek ebben részt kell venni. Remélem, hogy az Európai Unió, amely eddig nagyon elkötelezett volt, ezt folytatja. Remé- persze szankciókat is kiszabtak, amely, amelyek elkerülhetetlenek voltak, de önök a helyes dolgot, cselekedték. Tehát olyan programokat fogadtak el, amelyek a mindennapi emberek javát szolgálják. Ezeket kell kiterjeszteni. A civil társadalom támogatására van szükség, és az ENSZ szerveinek támogatására. Hogyha úgy érzik, hogy a hatóságokkal nem lehet kapcsolatot tartani, vagy nem lehet megbízni bennük. De ott van a civil társadalom, ott vagyok én, ott van az ENSZ, ott vannak más szervezetek, tehát velünk együtt lehet működni, és a stabilitás feltételeit meg lehet teremteni. Emellett szeretnék kitérni a szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelemmel kérdésére. Nagyon sok minden hangzott el a sajtóban arról, hogy Bissau Guinea hogyan lett a kábítószerkereskedelem központja Nyugat-Afrikában. Én ezzel nem értek egyet, azért, mert azok, akik ezeket a azok, akik ezeket írták, vagy erről beszámoltak, nem tudtak meggyőzni arról, hogy ez a definíció érvényes Bissau Gineára. Azt mondták nekem, mielőtt elmentem ebbe az országba, hogy egyértelmű egyértelmű jelei vannak az megmagyarázhatatlan gazdagságnak Bissau Gineában. Hát nem láttam túl sok BMW-t vagy Mercedes-t, Elmentem annak a személynek a házába, akiről azt mondták, hogy a drogkereskedelem kartel vezet, vezetője. Visszautól egy órára lakik. Azt mondták, hogy a házát hatalmas falak veszik körül, és luxus autók parkolnak az udvaron. És ő a Bissau gineai fegyveres erők vezetője. Igen, megengedte, hogy meglátogassa Egy olyan házban lakik, amely valószínűleg nem nem kerül többe, mint tízezer dollárba. Egy egyszerű ház, egy vörös téglás ház, nincsenek magas falak, és nincsenek, egyes, nincsenek semmiféle luxus autók az udvarán. Azt mondták nekem azt később, hogy ennek a személynek van egy villa, villája Dakarban. Megkérdeztem ugyanezt, ugyanezt az ügynökséget, hogy Indály tábornoknak hol van a Dakari háza vagy villája. Senki nem tudott róla. De ez nem jelenti azt, hogy Nyugat-Afrikában nincsen kábítószer probléma, de legyünk, legyünk őszinték, továbbra is Dél-Amerikában, Kolumbiában, Bolíviában és Peruban termesztik a kábítószert, és onnan hajóval vagy repülővel viszik Nyugat-Afrikában, és ott szállnak le, ahol le tudnak, legyen ez Maliban, Bissau, Gíneában, vagy más partközeli, vagy kikötnek partközeli országokban. Mauritániába, Ma, Marokkóba szállítanak, és aztán onnan Európába. Hogyha Dél-Amerika Dél-Amerika az erős hadseregével és hatóságaival képtelen évtizedek óta letörni a kábítószerkereskedelmet, hogyha Európa nem, Európának nem sikerül fel, felvilágosítással, illetve hatósági intézkedésekkel blokkolni a kábítószer útját Európába, akkor nem lehet, nem lehet csak Afrikára mutogatni. Ők tulajdonképpen mind Európa és mind, mind Dél-Amerika áldozatai. Mit lehet tenni ennek megelőzése érdekében? meg lehet, meg kell állítani Bisseo Guinea további lecsúszását a szervezett bűnözés poklába. Természetesen komoly és súlyos a helyzet, de nem annyira súlyos, mint ahogy ez szerepel a, a beszámolókban. Hogyha az Európai Unió továbbra is elkötelezett, akkor Nyugat-Afrika eredményeket produku, produk, produkálhat. Hogyha létrehoz Európa egy kis tengeri erőt, amely az illegális halászat ellen lép fel, amelyet általában európai hajókkal hajtanak végre. Emiatt erről az európaiak nem szeretnek beszélni, ezért inkább továbbra is a kábítószerkereskedelemre koncentrálnak. Nos, az illegális halászat több, rengeteg pénzt nagyon nagy veszteséget jelent az országnak. bissau nincs etnikai villongás, nincsen vallási fundamentalizmus, a három vallás békésen él egymás mellett, és ez példaértékű lehet a muzulmánok vannak többségben, a muzulmánok, a protestánsok és a katolikusok együtt fogadtak, és minden találkozón és, és ülésen együtt vesznek részt. Tisztelt elnök úr, ennyiben hagynám, de azt szeretném még kérni, hogyha vannak pénzeszközök, amelyeket Bissau Gineának szánnak, természetesen a pucs miatt felfüggesztették ezeket, ez érthető. Én azt kérem, hogy ezt ne csoportosítsák át más, más konfliktusokra, mint például Malira, de hogy, mert hogyha hanem ehelyett azt kérem, hogy az UNICEF-nek, vagy, vagy a főtitkár helyettesnek, vagyis nekem, vagy, a, vagy pedig a világ élelmezési programra csoportosítsák át. Azt kérem, hogy ne fogyasszák be, és ne engedjék elveszni ezt a pénzt. Köszönöm szépen, Isten áldását kérem Önökre. Elnök, köszönöm szépen, teljesen világos bevezetőt hallottunk, most pedig Szalafranka úré lesz a szó ő fogja kezdeni a, a véleménycserét. Tessék, önnel szó. gracias, eh, señor. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm Remus Orta urat eh, ismét az Európai Parlamentben. Már több alkalommal eh, alkalmam nyílt, hogy beszéljek önnel, és ez alkalommal is nagyon sok sikert kívánok neki ahhoz a felhatalmazáshoz, amit az ENSZ főtitkárától kapott. 1974-ben nyert el a függetlenségét Portugália. Ez, ez számos elnök regnálásához vezetett, akik aztán nem tudták kitölteni a mandátumukat. voltak olyanok, akik államcsíny miatt, mások pedig a haláluk miatt nem tudták kitölteni a mandátumot. Elmondta ön is, hogy Visszogínának nem ugyanaz a helyzete, mint Malinak, de mindenképpen összehasonlítható az a helyzet, ami Maliban, Mauritániában és Líbiában uralkodik, illetve a biszogényai helyzet. Az ENSZ is úgy vélekedik, hogy 2004 óta jelentős mértékben eltérítették azokat a Dél-Amerikából származó kábítószer szállítmányokat, amelyek most már a Bissaui öblön keresztül áramlanak. Az Afganisztánban Kínában, Laosban, Myanmarban és más országokban termelt heroin is itt cserél gazdát. És a hagyományos dél-amerikai országban termelt drogokon kívül egyre inkább más kábítószerek is megtalálják eh, a módját, hogy eljussanak Európába, egyebek között eh, az én hazámba, eh, Spanyolországba is. A dél-atlanti térség létfontosságú a világ biztonsága szempontjából, és nagyon fontosak mindazok a kezdeményezések, amelyek Bissau Gínára hatással lehetnek. Az Európai Unió törekvése mindenképpen az, hogy támogassa az ENSZ erőfeszítéseit eh, Bissau Gineában. Két eh, fázisa lesz ennek a folyamatnak, ahogy azt ön is említette. Az első a eh, választások támogatása. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Mi gondol, mikor fog majd ez a választás valóságá válni? A választások napja egy kiinduló pont lesz, de semmiképpen nem egy cél. Eh, ahogy ön is mondta, és önnek eh, jelentős tapasztalata van ezen a területen, az állami intézményeket is ezután kell majd megalkotni. Ami pedig ezt a választási folyamatot illeti, eh, ez tehát érdekelne engem, és ezen kívül a mindössze tízezer dollárból működő hadsereg ezzel kapcsolatban mit tud mondani a, az öböl, öblön áthaladó kokain szállítmányokról? hiszen most leginkább ez az ügy foglalkoztat minket. Az Európai Unió hogyan tudna konkrétabban segíteni ennek az országnak azon ajánlások követésével, amelyeket az, az ENSZ el fog fogadni az ön beszámolója alapján, amit el fog majd készíteni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Salafranca. Mrs. Gomez. Köszönjük szépen, Salafranca úr. Gomes asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számunkra, hogy itt van velünk. És ez Különösen azért nagy öröm, mert jelentős tapasztalata van a nemzetközi és az állampolitikában is. Az ENSZ most egy ilyen hatalmas szakértelmet bocsát vissza Gina rendelkezésére. Három kérdésem lenne önhöz. És Szalafranka kolléga gondolataira is támaszkodnék. Először is szeretném, ha elmondaná, hogy milyen geopolitikai kontextusban zajlanak jelenleg az események. Hol ta- tart most vissza Gínea? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert tudjuk, hogy az afrikai hatalmak között harcok dúlnak Bissau Guineában, és szeretném tudni, hogy az ECOWAS hogyan birkozik meg az Angola és Nigéria közötti küzdelemmel. És azt is tudjuk, hogy Szenegának közvetlen érdekei vannak bissau és szeretné destabilizálni ezt az országot, hiszen ott olyan olajforrások találhatóak, egy olyan övezetben, ami még nincsen megfelelően körülhatárolva a jogi határok szempontjából. És a, a drogkereskedelem, amit az elnök úr is említett, Továbbá a terrorizmus is problémát okoz ebben a térségben. És ezzel kapcsolatban láthattunk olyan jelenségeket is, mint a kalózkodás, ami nem csak az indián, indiai óceánon, hanem a gínai öbölben is felmerült. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. És lenne még egy kérdésem, ha ez az alapvető megosztási keret, amire hivatkozott, és aminek a második szakasza lesz majd a választás, tehát mindez egy parlamenti dimenzióban zajlik le. A kotonaui egyezmény aláírójaként az Európai Unió szövetségese Bissau Guinea, és szeretném tudni, hogy a parlamenti dimenzió hogyan történhet meg ebben az országban. Itt már vannak bizonyos tapasztalatok. Európai Parlamentként hogyan tudjuk támogatni ezt a folyamatot? Végül pedig szeretném elmondani, hogy megjegyeztem azt, amit a finanszírozásról mondott. A küldetéséhez kapcsolódó cselekvésekkel kapcsolatban szeretném tudni, hogy Ashton asszonynal vagy Pibax biztossal már egyeztetette valamiről. Ugyanis amennyire én tudom, az Európai Unió jelenlegi költségvetésében az Európai Fejlesztési Alapnak egy része Bissau-Ginára irányult, és ezt részben befagyasztották. Nem teljes mértékben fagyasztották be, de egy részét igen. És az év végéig remélhetőleg a bissau rendelkezésére tudjuk bocsátani ezt az összeget. És azt gondolom, hogy az Európai Unió az ENSZ misszió, valamit önképvisel, közösen kellene, hogy fellépjen. Végül pedig szeretném még elmondani, hogy a parlamentben én voltam az egyik amikor a biztonsági és védelmi küldetés Bissau Gineában szerették volna visszavonni. Én voltam az egyik azok közül, akik felszólaltak ez ellen. Itt nem csak a biztonság és a védelem reformjáról, hanem az egész állam reformjáról van szó. Egy új államot kell létrehozni. És szeretném tudni, hogy mit gondol ön arról, hogy ebben a pillanatban igazolható-e az Európai Unió nagyobb bevonódása nem csak katonai szinten, hanem az állam létrehozása területén is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Anna Tanok úr. Köszönöm, elnök úr. Röviden szerettem volna önnek köszönni portugálul, de most angolul fogom tovább folytatni. Jártam Kelet-Timorban, és lenyűgözött engem ez az ország. 1999-ben az ottani parlamentben is itt a parlamentben is beszédet mondtam Kelet-Timorról, és ebben szerepelt az önök Portugália elleni küzdelme, illetve az, hogy megszállták az önök országát. És ezután az Afrikával kapcsolatos jelentésben is közreműködtem. És bár ön azt mondja, hogy Bissau Gínával nem ez a helyzet, mégis mindig egy kudarcot valló állam. Az Afrika szarvával illetve a száhelövezeti emberi jogokról szóló jelentésnek is részese voltam. Mit gondol ön arról, hogy egy Nyugat-Afrikából fegyvereket, embereket és drogot, illetve iszlamista dzsihádi terroristákat csempésző útvonal működik Nigéria irányába, Boko Haramba? A portugál eh, gyarmati múlt miatt feltételezhető lett volna, hogy Visszaginában eh, katolikus eh, jelenlét is felelhető. De itt szóba kerültek a szomáliai partok melletti kalózok is. Mit gondol ön a, a drogkereskedelemről, az iszlamista terrorizmusról, az emberfegyver és drogcsempészetről? Van-e ezek között kapcsolat, vagy ez mindössze fikció? És elnök úr, lenne még egy enyhén provokatív kérdésem. A narkotikumok kérdését illetően ön korábbi államfőként mit gondol a drogok dekriminalizálásáról? Thank you very much. <clears throat> Mr. Feio. Köszönjük szépen, Fejó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy üdvözlöm Önt itt. Ramos Orta úr, nagy öröm, hogy eljött ma hozzánk. És hadd mondjam el, hogy itt a parlamenten belül azok közé tartozom, akik bíznak abban, hogy ön képes megbírkózni azzal a hatalmas kihívással, amely elé néz. 2012. januárjában a parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyet több frakció is támogatott, és több képviselő is, Anna Gomes is többek között. Ez az állásfoglalás Bissau helyzetével foglalkozott. Ön elmondta, hogy hogyan látja az ország jelenlegi helyzetét. Szeretném elmondani, hogy én hogyan látom a humanitárius helyzetet Bissau Nagyon fontos kérdés, hogy mi történik eh, a belföldi menekültekkel, tehát azokkal, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat. Fenyegeti a veszély a, az átlag polgár eh, élelmellátását és vízzel való ellátását. Érdekelne az is, hogy hogyan látja az Európai Unió szerepét az ország intézményeinek képítésében és az ország mint egész képítésében. Hallhattunk ugye néhány gondolatot arról, hogy mi a helyzet az EU-s segítségnyújtással, felmerült az európai források felfüggesztésének kérdése, és érdekelne, hogy kapott, kaptak-e garanciákat az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy a Bissau Gineának ígért pénzt nem vonják el az országtól, hanem inkább arra használják, hogy újraépítsék az országot, és hogy orvosolják a súlyos humanitárius problémákat az országban. Aztán, ami a választásokat illeti, ön elmondta, hogy ez a folyamat első lépése csupán. Mindannyian tudjuk, hogy milyen technikai és anyagi nehézségek állnak fenn a választások megszervezése kapcsán az országban. elmondta, hogy nem tud pontos dátumot mondani, de érdekelne, hogy a választások kapcsán az Európai Unió milyen szerepet játszhat, abban például, hogy a polgárokat felkészítse a választásokra. Milán Mon úr. Gracias, muchas gracias, señor Ramos Horta. En primer lugar. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm, hogy tájékoztatott minket Bissau Gínáról. Nagyon röviden a második aspektusra szeretnék reagálni, amit ön a hozzászólásában említett, a, a drogkereskedelem, illetve az ezzel kapcsolatos bűnözéstről beszélt. Nagyon hasznos volt számomra ezt meghallgatni. Itt ebben a házban is beszéltünk már a biszauginai drogkereskedelemről. És beszéltünk már erről Közép- és Dél-Amerikával kapcsolatban is. Nagyon pontos kifejezésekkel írta le ezt a jelenséget, és nem szabad alábecsülni Biszogina jelentőségét, hiszen ez egy kereskedelmi csomópont a kábítószerek számára. Egy transatlanti kapcsolatokról, illetve a globális kihatásról szóló jelentést készített, és ebben szerepelt az afrikai part is. De szeretném emlékeztetni ezen kívül arra is, hogy az ECOWAS cselekvési terve a drogkereskedelmet is tartalmazza. A WAXI, a az Egyesült Államok nyugat-afrikai együttműködési programja, és itt van még az UNADOK a szervezett bűnözés elleni ENSZ ügynökség. A, ők is támogatják az ECOWAS programját ezen a, ebben a térségben. A, a kokain figyelembe véve a Dél-Amerikában állítják elő ezt a kábítószert, és így kerül át aztán Észak-Amerikába és Európa, Európába. A legutóbbi jelenségek azt mutatják, hogy Nyugat-Afrikában van valamennyi, és nem is kevés, hanem nagyon is sok olyan független tevékenység, ami, amit nagy részben Gineo-Biszaginának tudhatunk be. A főfogyasztók ugyan nem Nyugat-Afrikában találhatók, de egyre inkább bevonódnak a drogfogyasztásba a e, nyugat-afrikaiak, és köztük a visszóginájak is. Köszönöm. Mr. Horta. Köszönöm szépen, Horta úr. Önél szó. I could uh, answer. Mikrofont kérünk. meghallgattam a különböző kérdéseket, és hát válaszolhatnék különböző nyelveken is, azokon a nyelveken, ahogy elhangzott a kérdés, de lehet, hogy belezavarodnék, ezért remélem megértik, angolul fogom folytatni. Ami a választások időpontját illeti, az ECOWAS vezetők nemrégiben elefántcsontparton találkoztak, és egy átfogó nyilatkozatot fogalmaztak meg Bissau Ginával kapcsolatosan. Ami a választásokat illeti, arra számítanak, hogy ez év novemberében vagy decemberében kerül sor a választásokra. Miután visszatértem Bissauba, össze fogok hívni néhány találkozót, az Afrikai Unió, az ECOVAS vezetőkkel, az Európai Unió vezetőivel is, szeretnék találkozókat szervezni, valamint kétoldalú megbeszélésekre is sor fog kerülni, hogy megvizsgáljuk közösen az ECOVASZ nyilatkozatát, hiszen az ENSZ-nek mindig is erősítenie kell a regionális szervezeteket. Előfordulhat, hogy időről időre a különböző stratégiák, taktikák tekintetében nem értünk egyet, de az ENSZ főtitkárának a, az álláspontja mindig is az volt, hogy a regionális szervezeteket kell támogatni és segíteni abban, hogy a regionális kihívásokkal szembe tudjanak nézni. Tehát együtt fogunk működni az ECOVASZ-szal, hogy szemügyre vegyük alaposan, milyen keretben állapodtak meg bissau illetően. Ezután pedig megvitatjuk majd a bissau vezetőkkel a választások esetleges ütemtervét, mint ahogyan már korábban elmondtam, remélhetőleg március végére mind a kormány, mind pedig a parlament, amely ugye, amely még nem oszlott fel, közösen előterjesztenek egy ütemtervet, amely már konkrétumokat tartalmaz a választási időponttal kapcsolatosan. Aztán májusban pedig remélhetőleg megalakul az új, szélesebb, inkluzívabb, befogadóbb kormány. Ennyit a választásokról. De hát én már elmondtam egyébként a viszoginai testvéreimnek is, hogy tekintettel, hogy a politikai vezetők és politikai pártok nagyon bizalmatlanok, és sokszor megtámadják a választási eredményeket, azzal vádolva a hatalmon lévőket, hogy megmásították az eredményeket. Jó jobb lenne talán, hogyha az Afrikai Unió és a nemzetközi közösség vezetné az egész választási folyamatot. Én elmondtam nekik, az én véleményem az, hogy ugye a jogalkotás a nemzeti szuverenitás alá tartozik. A szavazás maga azonban a választási adminisztráció, nem szükségszerűen szuverenitás kérdése. Ki lehet ezt szervezni valamilyen hiteles szervezetnek, hogyha az országnak magának nincsenek meg az eszközei, hogy ezt megfelelően lefolytassa. És hogyha sikerülne, akár az ENSZ-nek is lefolytatni ezeket a választásokat, akkor az elkövetkezendő öt év vonatkozásában talán egy szé- felállhat egy széles támogatottságú kar- kormány, amely élvezi a lakosság szélesebb körének támogatását, és ez egy stabil helyzetet teremtene. Ami a hadsereg átszervezését illeti, találkoztam a hadsereg teljes vezetőségével, és elmondtam nekik, hogy mindenki úgy érzi, hogy szükséges a fegyveres erők struktúráját átalakítani. A legtöbben a reform megfogalmazást támogatják. Én az újraszervezést vagy a modernizálást, korszerűsítést részesítem erőnyben, ezeket a fogalmakat. De ez egy olyan folyamat, amelynek belülről kell elindulnia, hiszen ezek a, az emberek az ország függetlenségét nek megalapítói. Az 50-es, 60-as években eh, nagyon fontos szerepet játszottak az ország történetében. És nem vehetjük ki a kezükből azt a felelősséget, hogy eh, gondoskodniuk kell az ország jövőjéről és a hadsereg jövőjéről. Megállapodtunk abban, hogy három hónap múlva körülbelül előterjeszték eh, az ő jövőképüket az országgal kapcsolatosan megvizsgálják a biztonsági kihívásokat, és azt, hogy milyen eszközökre van szükségük ahhoz, hogy szembe tudjanak nézni a kihívásokkal. Nyilvánvalóan azonban nem elég felmérni a szükségleteket, fontos látni, hogy az országnak milyen erőforrásai vannak, hiszen hogyha egy szükséglethez, nincsenek, szükséglet kielégítéséhez eh, nincsenek meg az erőforrások, akkor természetesen nem számíthatunk csak a külső segítségre, meg kell nézni, milyen más eszközök állnak rendelkezésre a rendőrség és a hadsereg mellett, eh, arra, hogy valamilyen módon kezelje az ország ezeket a nem konvencionális biztonsági kihívásokat, amelyekkel szembesül. Tehát a biszoginai ginai fegyveres erőket, modernizálni kell, át kell alakítani a struktúráját. Ez is egy nagyon fontos prioritás, és remélhetőleg az Európai Unió e tekintetben, ugye két évve azt hiszem készült már egy felmérés a fegyveres erők kívásairól, problémáiról, Angola is és ECOWAS is készített ilyen tanulmányt, azt hiszem, a tanulmányokból már elég van, most már meg kell néznünk, hogy milyen ajánlások szerepelnek ezekben a tanulmányokban, és hogy hogyan tudunk a bissau gineai hadsereg vezetőinek segíteni abban, hogy egy megfelelő terve dolgozzanak ki az ország helyzetének orvoslására. De ahogyan elmondtam már korábban, nem elég a hadsereget újra szervezni, át kell alakítani az egész ország működését, az igazságszolgáltatás működését, a finanszírozást, a média működését, és így tovább, és így tovább. Ami pedig a kábítószer problémát és a szervezetbűnözés illeti, nem szeretném, hogyha félreértenének, nem azt mondom, hogy nincs gond, igenis van probléma egész Nyugat-Afrikában e tekintetben, és a nemzetközi közösségnek segítenie kell, sőt Európának is, hiszen Európát is érinti ez a probléma. Egy közvetlen módja a probléma kezelésének talán az lenne, hogy Afrika partján növeljék növeljék a légi megfigyelést, hiszen nagyon nehéz feltárni ezt a kereskedelmet. Egy radarrendszert kellene kiépíteni, amelyel érzékelhető lenne a partvidéken, hogyha közelít egy hajó vagy egy repülő. Együtt kell működni a bissau vezetőkkel, meg kell szerezni a beleegyezésüket ahhoz, hogy ez lehetővé váljon egy átmeneti időszakra vonatkozóan, addig, amíg ő, az ország maga nem tudja újra szervezni a tengeri eh, haderejét, mindaddig Európai Uniós segítséggel kellene felügyelni a partvidéket. Lehetne például egy tengeri bázist kialakítani, ez nyilván valakinek a felség területén helyezkedne el, adott esetben Bisszaugin a felség területén, ahol segítséget nyújthatna Európa a tengeri területek, a partvidék és a légtér fel, felügyeletében, és ezáltal fel lehetne lépni a drogkereskedők és más bűnözők ellen a régióban. nem tudom teljes mértékben felmérni, hogy a különböző régióbeli országok milyen konfliktusokat konfliktusokat vívnak Bissau Ginával. Lehet, hogyha majd a mandátum végére érek külön megbízottként, akkor majd többet tudok erről mondani. Jelen pillanatban annyit mondhatok, hogy a portugál ajkú országok között sincs egységes vélemény arról, hogy hogyan kellene Bissau Ginát kezelni. Az Afrikai Unió és az ECOWAS között sincs egyetértés ebben a kérdésben, és valószínűleg az Európai Unión belül is különböző vélemények uralkodnak, sőt, az Európai Bizottságon belül is. Tehát teljesen magától értetődő, hogy az ECOWAS országok között, összesen ugye 15 ECOWAS ország van, tehát közöttük sincs teljes mértékben egyetértés hiszen más és más az adott országok érdeke. Egy dolog biztos, foglalkozni kell Bissau Gineával. Nem Mali, nem Kongó, Bissau Gina helyzete nem egyenlő ezen országok helyzetével. Hogyha Bissau helyzetét nem tudjuk megoldani, hogy akarjuk megoldani Mali helyzetét. bissau nincs polgárháború. A hadsereg gyakorlatok soha nem ragadta magához a hatalmat bissau pucsot hajtott végre, de civilek egy csoportjának adta át a hatalmat. Beavatkozik a hadsereg, megpróbálja befolyásolni a dolgok menetét, de még a jelenlegi átmeneti civil kormány is megpróbál távolságot tartani a hadseregtől, amely ugye hatalomra juttatta a kormányt. A jelenlegi elnök nem akarja felvállalni a felelősséget, és a hadsereg tehát összességében jelen pillanatban nem befolyásolja közvetlen a dolgok menetét, és a jelenlegi elnök pedig úgy látja, hogy jelen pillanatban csak az ország érdekeit szolgálja. Tehát ami a drogkereskedelmet illeti, illetve a szervezett bűnözést, ezt nem tanulmányoztam behatóbban, ezért nem szeretnék válaszolni erre a kérdésre. Ami a humanitárius helyzetet illeti, illetve az élelem ellátás biztonságát. Igen, szélsőséges szegénység uralkodik az országban, szélsőséges alultápláltság, az ország lakosságának nagy része nem fér hozzá tiszta ivóvízhez. Amíg nincs elfogadható politikai megállapodás, addig szeretném önöket arra kérni, hogy mielőbb növeljék a segítségnyújtást az országnak e tekintetben, az én hivatalomon, az UNICEF-en, az világélelmezési programon keresztül és más egyéb fórumokon keresztül. Az ENSZ az egyetlen, illetve az UNICEF az egyetlen, amely jelen van közvetlenül az országban, és nagyon korlátozott költségvetéssel működik. Nagyon fontos munkát végeznek ezek a segítők, és rendkívül nehéz körülmények között teszik ezt. Ezért szeretném azt kérni önöktől, hogy ha a kormányt magát nem tudják közvetlenül segíteni, legalább működjenek együtt nemzetközi és nemzeti civil szervezetekkel és az ENSZ specializált ügynökségeivel, és támogassák így az országot. Azt hiszem, megválaszoltam a legtöbb kérdést, hogyha valamelyikre nem válaszoltam, valamelyiket kihagytam, akkor emlékeztessenek erre. Köszönöm szépen! Nagyon hasznos volt ez a e, véleménycsere, és mindenképpen e, nagyon jó lehetőség volt számunkra, hogy első kézből tájékoztatást kapjunk er, erről a területről. Köszönöm szépen, hogy megválaszolta a kérdéseinket. Horta úr, a leg, legjobbakat kívánjuk.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 right. So we have to... Rendben, hát akkor most szavazás következik. Az első a e, balkáni csatlakozó országokban a nők jogai téma. mindenki készen áll, akkor egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosítás mellette ellene <laughs> elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes két rész első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös, 7 részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötödik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatodik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-osról is kellett volna szavazni, mert a 14-est elutasítottuk, akkor a 16-osra visszamegyünk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es két részben első rész. 24-es? 24-es jön, 24-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan. Two without cards, so we'll see. In favor. Yes. Close the vote. So 29. 29-en mellette gratulálunk. A második szavazás EU-kínai egyezmény. Egy záró szavazásra van csak szükség, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Két embernek nincs kártyája, lezárom a szavazást. 28-an mellette. Köszönöm szépen. Tanok úr, gratulálunk. Okay, now are we here?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 De jön, de jön, jön, jön. Pár perc, és mindjárt ideért. Eh no, sono Well, you know, I have to announce you that in be kell jelentenem, hogy mivel így felpörgettük a rendet, Rupert Joy-jal való eszmecserénk, akit nemrég neveztek ki az EU marokkói delegációja élére, tehát ez 5 órakor fog kezdődni, fél hat helyett, tehát 5 órakor. Ami jó hír. So we are waiting for Mrs. Marissa. Most pedig megvárjuk Marissa asszonyt. Okay. So. A következő napi rendi pont eh, Matthias asszony tájékoztatója a 11. EP eh, e Libanon parlamentközi találkozóról, ami Libanonban zajlott februárban. Marissa Matthias eh, asszony a Masrek országokkal való kapcsolattartó csoport alelnöke, és természetesen a szírválságnak Libanonra gyakorolt hatásáról is beszélni fog, illetve a libanoni választási reformról is szót fog ejteni. 5-10 perce van tehát, hogy beszéljen ezekről és más olyan témákról, amiket szeretne velünk megosztani, tehát öné a szó. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy később érkeztem. Azt hittem, hogy fél ötkor fogjuk kezdeni. elmondanék néhány szót a delegációnkról, és arról a két kérdésről, ami a legfontosabb volt a delegációnk számára, amikor Libanonba utaztunk. Február 11 és 15-e között tartózkodtunk ott, és ez alatt alkalmunk nyílt arra, hogy találkozzunk az elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlament házelnökével, bizonyos miniszterekkel, például a külügyminiszterrel, a szociális ügyekért, és a belügymin, felelős és a belügyminiszterrel, illetve a politikai pártok vezetőivel, és a külügyi és emberi jogokért felelős bizottság tagjaival. valamint a libanoni főtanács elnökével és a hadsereg főparancsnokával. Ezen kívül civil szervezetekkel is összeültünk, főleg a Szíriából érkező menekültek ügyét megvitatni, valamint beszéltünk velük a választási reformról is. Szeretném általánosan kontextusba helyezni a látogatásunkat. szeretném kiemelni, hogy a delegációnk és az egész látogatásnak a hangneme meglehetősen őszinte volt. És valamennyi olyan szereplő, akivel találkoztunk, megerősítette azt az általános álláspontot, hogy a politikai stabilitást, biztonságot sugározta az egész ország, illetve valamennyi partner igen elkötelezett a nemzeti egység mellett Libanonban. És főleg a szíriai válság miatt volt az, hogy a libanoni hatóságok egy adott pillanatban úgy döntöttek, hogy mivel az ország és a politikai pártok nagyon megosztottak e-, ebben a kérdésben, ezért tettek egy sikeres kísérletet arra, hogy megőrizzék az ország egységét. Ez tehát jelenleg Libanonban a politikai háttér. És röviden elmondanám, mielőtt átérnék a két legfontosabb pontra, amit az elnök úr említett a bevezetőjében, hogy főleg arról beszéltünk, hogy milyen eredménye lesz a szíriai helyzetnek. És amit önök is tudják, Libanon az egyetlen olyan ország, amelyik teljesen nyitva hagyta a határait a menekültek előtt. Tehát jelenleg Libanonnak azzal kell szembenéznie, hogy 280 ezer menekült áramlott be már is az országba, és átlagosan naponta 3 ezeren érkeznek. És igen, nehéz számukra ezzel a helyzettel megbírkozni, mivel nem csak a fizikai erőforrások korlátozottak, hanem nincsenek is megfelelő eszközeik arra, hogy ezzel a humanitárius válsággal megküzdjenek. És várakozásaink szerint ez a helyzet a következő hónapokban vagy hetekben változni fog. Ebben a helyzetben mind a politikai hatóságok, mind pedig a civil és a nemzetközi szervezetek egyetértenek abban, hogy ez az ügy a nemzetközi közösségre tartozik, ezért nekünk is foglalkoznunk kell vele, és alaposan meg kell vizsgálni ezt a kérdést, és támogatást kell nyújtani, ugyanis még a humanitárius segélynyújtás mellett is igen nehéz megbirkozni ezzel a menekült áramlattal. A választási törvényről csak nagyon keveset fogok mondani, mert fontosabbnak tartom azt, hogy nyitottabb módon kérdések és válaszok formájában tudjuk megbeszélni. De ami a választási törvényt illeti, ezt a kérdést is megvitattuk a libanoni partnerekkel, mert több javaslat is benyújtásra került a júniusban megtartandó választásokkal kapcsolatban. Tehát az új választási törvénye kapcsolatban több javaslat is született. A parlament nem ülésezik rendszeresen, de van egy albizottság, ami dolgozik ennek a választási törvénynek a reformján, és a felhatalmazásuk addig szól, ameddig ezek a folyamatok lezárulnak. Tehát főleg két gondolatot vitatnak meg, az arányosság és a többség kérdését. És míg a delegációnk Libanonban volt, tartottak egy szavazást ebben a bizottságban, és itt a kormány a libanoni pártokkal együtt megszavazta az arányosság alapú rendszert. Tehát ez a vita még mindig nem zárult le, és ehhez kapcsolódóan több feszültség is jelen van még, de most várjuk, hogy mi fog majd történni az elkövetkezendő napokban, hetekben, és meglátjuk, hogy sikerül-e levezényelni a választásokat a tervek szerint, tehát júniusban. És nagyon röviden szeretnék még megemlíteni néhány olyan kérdést, ami szóba került, amíg Libanonban jártunk. Főleg a nők részvétele és képviselete a politikában. Ez volt az egyik olyan kérdés, ami több ülésen is felmerült. Illetve Említettünk még az igazságügyi rendszerrel kapcsolatos kérdéseket, és az igazságszolgáltatás, illetve a politika közötti függetlenséget is megvitattuk. Ennyit szerettem volna csak kiemelni. Azt gondolom, hogy nem érdemes olyan kérdésekről beszélni, amit nem tudunk teljes mélységben megtárgyalni. Köszönjük szépen, Kirillov úr! Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Természetesen vannak olyan témák, amelyeket föl kell vetni, például a bíróság, illetve az igazságszolgáltatás kérdése, illetve a nők jogai és helyzete. Van egy téma, ez egy égető téma, és érdekelne, hogy erről beszéltek-e. Nyilván önök is tudják, hogy Burgaszban tavaly nyáron egy terrorista cselekedetre került sor, egy merényletre került sor, és aztán néhány héttel ezelőtt, az előzetes vizsgálatok után a kormányunk együttműködésben más együttműködésben bizonyos hírszerző hatásokkal, hatóságokkal, azt mondták, hogy előfordulhat, hogy itt összekapcsolódás van a terrorista cselekmények között. és, és a Hezbollah között egy egész buszt robbantottak ugye föl. Ez nagyon érzékeny kérdés. Ugye a Hezbollahnak a terrorista listára való felvétele is egy nagyon fontos kérdés, amely nyomás alá helyezi Európát, és a, ez egy bonyolult, érzékeny kérdés, főleg a jelenlegi politikai helyzetben, Libanonban, Szíriában de mégis ezt a kérdést föl kell vetni, esetleg nem az ön jelentésében, én ezt megértem, de a szakbizottságban mindenképpen. Mário Dávid következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Libanonról, közel-keletről beszélünk. Nem tudom, elnök úr, hogy volt-e rá lehetősége a szavazás előtt bejelenteni, hogy milyen vendégeink vannak itt az öbölmenti országokból. Őket sok szeretettel köszöntöm én is. Köszönjük Marisának, hogy, hogy tájékoztat bennünket a delegáció munkájáról. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőle is, és a helyszínen is Persze voltak aggasztó dolgok, a hatóságok és főleg a Szíriából érkező menekültek aggasztó hírekről számoltak be. A libanoni hatóságok nem akarták a szíriaiakat katon, katonai menekülteknek tekinteni, vagy háborús menekülteknek tekinteni, úgyhogy gyakorlatilag családok szállásolták el ezeket az embereket részben, ezek drámai helyzetet okoztak, tehát a hatóságoknak mindenképpen támogatást kell nyújtanunk. A legnagyobb probléma, ahogy a kollégám is említette, amit mindenképpen fel kell vetnünk, és ezt támogatom, Beston asszonyt meg kell kérnünk, hogy tájékoztassa bennünket, hogy mi a véleménye erről a kérdésről, mert már több, többször is megtárgyalták ezt a, a külügyminiszterek tanácsában. Ami az én álláspontomat illeti, nagyon nehéz állást foglalni ebben a kérdésben. Még akkor is, hogyha minden a Hezbollah irányába mutat, mégis ugye egy békés és demokratikus kapcsolatokat fent, tartunk fent egy kormányjal, amelyben koalíciós partner a Hezbollah. Ezt nem szabad elfelejteni. Én várom a vitát erről a kérdésről, hogy a saját álláspontunkat kialakítsuk ezzel kapcsolatban. Egy kicsit furcsa az, hogy az egyik eh, politi- európai politikai pártcsaládnak a vezetője a Hezbollah weboldalán látható fényképpel. Ez a szocialistákról van szó. Nyilván ezt a kérdést majd még részletesebben megtárgyaljuk. A második dolog, amit Marisa említett, említett a jövőbeni választási jog, választási törvény, Függetlenül attól, hogy milyen rendszert használnak a jövőben, um, arányos uh, rendszert, vagy, um, vagy képviseleti rendszert, vagy milyen rendszert, ugye a uh, miniszterelnök uh, a szuniták soraiból érkezik, a parlamentelnök a Hezbollah soraiból érkezik, az elnök megint más um, felekezetből, de a demográfia megváltozott. Hatalmas feszültségek vannak az országban, azonban mert azért, mert az alkotmány elfogadása óta drámai változásokra került sor. Egy dolog a demokratikus elvek tiszteletben tartása, ezt persze tisztelet, nagyon nagyra értékeljük mi is, a másik pedig az, ami az alkotmányban szerepel, Úgyhogy egy másik kérdés, amit már szinte elfelejtettünk, az az együttműködés, ami szinte már nem is létezik, a nemzetközi közösség is elfeledkezett erről. A libanoni hatóságok és a libanoni, libanoni nemzetközi bíróság között. Úgyhogy vannak itt bizonyos problémák, amelyek továbbra is hát a figyelmünket követelik. Köszönöm szépen! Elnök, de Kaiser asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen Marisának, hogy ott ö, Semmi baj, ugye nem volt ön itt, mert én sem voltam itt Marissa előadásának az elején, mert én sem hittem, hogy fél ötkor kezdődik. Úgyhogy elnézést. Két kérdésem lenne. Marissa beszélt-e a választási, e, e, beszélt a választási törvényről, hogy ez miből áll. Az én kérdésem az az, hogy e, jelenlegi helyzetben a libanoniak figyelembe vették-e azokat az ajánlásokat, amelyeket a küldöttség elnöke fogalmazott meg, Szalafranka úr Ugye itt egyrészt szó van a választókerületek méretéről, az Európai Unió bizonyos ajánlásokat fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Ezeket vajon követték-e, tiszteletben tartották-e? A második dolog, hogyha sor kerül ezekre a, változások, ezekre a választásokra, ez nagyon érzékeny helyzetben lesz. Ugye Szíriában továbbra is folyik a konfliktus, még mindig nem sikerült ebből kilábalni és tudjuk, hogy fele részben Libanon Bashar al mellett áll ki, és a Hezbollah Assad mellett áll ki, és több tízezer, százezer menekült van Libanonban, szíriai menekültek. Tehát a helyzet egyre feszültebb Tripolisban is, és más eh, régiókban is. Most hétvégén Libanon északi részén eh, további villongásokra és összeütközésekre, összetűzésekre került sor. Eh, lehet, hogy ezt a választási törvényt nem igazán fogják elfogadni, és ez alapján fognak szavazni egy érzékeny időszakban és helyzetben. Most a Hezbollah kérdése nyilván mindannyiunkat eh, érint, emlékeztetünk Hariri meggyilkolására is, és az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra is. Eh, az egész régióban a helyzet robbanásig feszülhet, pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy a békét fenntartsuk. Mindez nagyon nehéz számomra, ez valódi igazi kérdés az az, hogy a választásokig eljutunk-e, a választások hát többé-kevésbé nyugodt helyzetben lesznek-e, és hogy az Európai Unió ajánlásait többé-kevésbé figyelembe vették-e az új választási törvény kidolgozásakor. Ez azért mégiscsak fontos lenne számunkra. Elnök, köszönöm, Tenok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a kérdésem eh, megint csak már elhangzott, de a Hezbollah kérdése. Az Európai eh, Unió eh, delegációja kapcsolatot tartott-e velük, vagy nem. Eh, természetesen a, eh, egyrészt itt van a katonai, meg a eh, politikai ága a kettőnek, és igyekeznek részben az Európai Unióban pénzeszközöket felkutatni annak érdekében, hogy terrorista merényleteket támogassanak, finanszírozzanak az elfogadhatatlan, például Bulgáriában, és nem tudom, hogy miért nem tiltják be az ezt az ágat mert ugye ez ártatlan izraeliek meggyilkolására koncentrál. A másik kérdésem Szíriával kapcsolatos, mit gondolnak Mit gondol, mit gondol a libanoni politikai elit annak es, arra van az e-, helyzetben, hogyha az, az Assad rezsim megdől Szíriában, mi lesz az új kapcsolat az al utáni rezsimmel a két főváros között? Köszönöm szépen, Pöterén úr, a közel-keleti delegáció vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is jártam Libanonban néhány héttel ezelőtt, és én úgy látom, hogy Libanon tulajdonképpen egy olvasztó tégely. Sok olyan probléma tekintetében, amelyel a közel-keleten szembesülünk. Az első megjegyzésem, és most arra utalnék, amit Kirillov kolléga mondott, bármit is teszünk, bárhogyan is reagálunk, bárhogyan is állunk hozzá a különböző csoportokhoz, mindig is a tények alapján kell az álláspontunkat kialakítani. Ez azt jelenti, meg kell néznünk, mi az, ami történt tényszerűen, és hogyha az amerikai barátainknak és az izraelieknek is bizonyítékuk van arra, hogy a Hezbollah ölte meg ezeket az izraelieket, akkor fontos hozzáférnünk ezen bizonyítékokhoz. És ha valóban a Hezbollah tehető felelős, akkor ennek következményei kell, hogy legyenek. Tudjuk, hogy a Hezbollah mennyire fontos az egész béke folyamat szempontjából, Libanon belső stabilitása szempontjából, valamint az Izrael ellen folytatott béke folyamat szempontjából is, hogyha az valamikor majd újra kezdődik. És tudjuk, hogy Szíriával és Iránnal is vannak szoros kapcsolatok, noha itt nagyon változékony, illékony a helyzet, de világosan meg kell határozni a mércét, és ehhez világosan ki kell deríteni azt is, hogy kigyilkolta meg az izraeli állampolgárokat Bulgáriában. Ez a mi érdekünk és a bolgárok érdeke is, hiszen az ő területeken történt ez a gyilkosság, és mint Európai Uniós tagállam, Bulgáriának is érdeke, hogy nagy prioritást szenteljünk ennek a kérdésnek. Másodszorban köszönöm szépen Matthias asszonynak, hogy szólt a menekült problémáról is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egyébként is instabil Libanon mm, támogatást kapjon részünkről a menekültekre vonatkozóan. Elhangzott, hogy sok menekült ugyan ismerősöknél, családtagoknál húzza meg magát, de hogyha nem akarjuk, hogy egy még súlyosabbá váljon a politikai helyzet Libanonban, és vannak már most nagyon szélsőséges mozgalmak Libanonban, amelyek az ország észak-keleti részén találhatók meg főleg, tehát, hogyha nem akarjuk, hogy súlyosbodjon a helyzet, az EU-nak mindent meg kell tennie, hogy segítséget nyújtson a menekülteknek. És az utolsó megjegyzésem, több keresztény csoporttal is találkoztam, és sajnos azt kellett megállapítanom, hogy körükben is nagyon sok különféle vélemény uralkodik. Vannak köztük Szíria barát csoportosulások, vannak Szíriával szemben kritikus csoportosulások, nem egységes az álláspont, és az EU-nak és az Európai Polgár- Parlamentnek mindent meg kell tennie a kapcsolatok fenntartása érdekében, és a korábbi miniszterelnök Szinyóra egyébként számomra a leghitelesebbnek tűnik. Eltávolították a hivatalából, de muszlimként és a béke barátjaként sokat tehet a megbékélésért, tehát vele, jó, vele is továbbiakban is jó kapcsolatokat kell fenntartani. Köszönjük szépen, hogy az elnök Franka úr. Köszönöm, elnök úr. Ahogy Kajszer asszony is mondta, a libanoni választások igen érzékenyek az egész térség számára, különösen a szír konfliktus tekintve. A két legutóbbi választási megfigyelési missziót, amit az EU Libanonba küldött, én vezettem. Először halidi miniszterelnök alkalmával, utána pedig a szír helyzet kialakulása után. és mind a két alkalommal az volt a helyzet, hogy nem voltak megfelelő szavazólapok, csak papír darabokra írták fel a jelöltek nevét. A második parlamenti választáson, a legutóbbin, ahol én voltam, pozitív irányba változtak a dolgok. A belügyminiszter, akit megbíztak ezzel a folyamattal, megszerezte valamennyi politikai párt és vallási szekta felekezett támogatását ahhoz, hogy ezt a folyamatot megfelelően folytassák le. A parlament feje, az elnök és a miniszterelnök más-más felekezetekhez tartoznak, az egyik katolikus, a másik síta, a harmadik pedig szunnita. És ahogy Pötering úr is elmondta az imént, nem egyszerű itt egy rendszert kitalálni. Valóban szükség van arra, hogy széles körben vitát folytassanak arról, hogy az, a, a kormány és az egyes parlamenti erők hogyan tudják beépíteni az, azt a rengeteg javaslatot, amit az Európai Unió missziói átadtak nekik. igen súlyos eh, hiányosságok eh, mutatkoznak itt, és ezek eh, igen gyakran magának a rendszernek a sajátosságaiból erednek. A belügyminiszter javaslata szerint a választási koordináció bizottságában lehetne erről konkrétabb vitát folytatni, és itt megvizsgálhatnánk, hogy milyen mértékben vették figyelembe az ajánlásainkat. Ezek mindig ajánlások és javaslatok, amelyeket mi átnyújtottunk Libanonnak. És természetesen van még egy téma. Az Egyesült Államok kongresszusának több tagja is felvetette azt, hogy a Hezbollah ott be lehet-e vonni a pártok közé, vagy sem. Ez egy igen kényes téma, hiszen egyrésztről ez egy katonai mozgalom, másrésztről pedig egy politikai párt. és döntést kell hozni, de ez nem a mi döntésünk lesz, hanem az Európai Unió miniszterek tanácsának a döntése, és ezt nekünk is jóvá kell hagynunk. Pöttering úr nagyon jól elmondta ezt. Figyelembe kell venni azt is, hogy a legutóbbi merényletekért ők a feles, felelősek. Másrésztről viszont ez egy politikai párt, és jól szabályozott módon választják meg a képviselőiket. És ennek a figyelmen kívül hagyása felboríthatná Libanonban fennálló törékeny egyensúlyt. És még fontosabb, elnök úr, az, hogy úgy kell ezeket a választásokat tiszteletben tartani, hogy amikor egy koalíció megkapja azt a felelősséget, hogy kormányt alakítson, akkor annak egy nemzeti kormányt kell alakítania. Ezért nagyon érdemes odafigyelni erre az országra, és politikai elemzést készíteni róluk. De Kajszer kolléga is elmondta, hogy ezt meg kell tenni, illetve oda kell figyelni arra, hogy ezek a választási folyamatok végül oda vezessenek, hogy kiegyensúlyozott és igazságos eredmény szülessen. És a demokráciát is fontos megvédeni. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Matthias asszony. Ha szeretne még egyszer hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr nem angolul, inkább portugálul beszélnék. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket. És a megjegyzéseket is. Nyilván a megjegyzésekhez nem fogok hozzáfűzni semmit, hiszen a legtöbbekkel egyetértek. Sokkal inkább eh, arra használnám ezt a lehetőséget, hogy megválaszoljam a kérdéseket. Először is ami a burgaszi incidenst illeti. Voltak-e megbeszélések erre vonatkozóan? kérdezte az egyik kolléga. Igen, voltak megbeszélések politikai vezetőkkel és a libanoni hatóságokkal, és találkozóink során felvetettük ezt az ügyet, és ennek kapcsán a következő két dolgot említeném. Amikor a delegációnk az országban járt, a libanoni miniszterelnök egy nyilatkozatot tett közzé, miszerint teljesen nyitott a bolgárhatóságokkal való együttműködésre, mondván a burgaszi támadás felelőssége az elkövetőket terheli felajánlotta, hogy minden információt rendelkezésre bocsát, de természetesen minden jogi eljárásnak átláthatónak kell lennie. Ahogy a Szalafranka asszony is elmondta, nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, hogy kinek bocsátjuk a rendelkezésére a számunkra ismert tényeket, információkat. De a miniszterelnök, mint ahogyan elhangzott, hajlandó volt együttműködni és biztosítani a dokumentumokhoz való hozzáférést. Úgy gondolom nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt a lehetőséget. Beszéltünk a különböző pártok vezetőivel is, és a különböző hatóságokkal. a politikai hovatartozásuktól függetlenül, pártpolitikai hátterüktől függetlenül mindannyian, egyetlen kivétel nélkül, mind-mind azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy az EU hatóságai nagyon óvatosan járjanak el. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbálják elkerülni hogy kézre kerüljenek az elkövetők. Nincs szó erről, de óvatosságra intettek. Néhány politikai párt természetesen élesen szemben áll a Hezbollával, de még ők is úgy ítélték meg, hogy óvatosnak kell lenni. Nem szabad, hogy drámai következmények következzenek be a libanoni lakosság vonatkozásában. Mindenképpen szerették volna, hogyha elkerülnénk a közvetlen beavatkozást. Tehát egy dolog a bűnügyi felelősség, és egy másik dolog a nyomozás következménye, vagy eredménye. Az összes politikai párt vezetője tehát hangot adott aggodalmának, és az EU libanoni delegációjának vezetője is úgy ítélte meg, nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad szükségtelen problémákat okoznunk. Ami a nyomozás illeti. Az Európai Parlament küldöttsége, tehát a három kolléga és jó magam, mi nem fogadtunk el állásfoglalást erről, vagy nem alakítottunk ki erről közös álláspontot, meghallgattuk a közös politikai pártok vezetőit, de nem akartunk egy közös álláspontot kialakítani, nekem nyilván megvan a személyes véleményem, de közös véleményt nem alakítottunk ki, hiszen ez az egész Európai Parlamentet érintő ügy. Továbbá azt kérték tőlünk, hogy elhamarkodott módon ne vegyük fel a Hezbollahot a terrorista szervezetek listájára. Nem is kerülgették a forrókását, közvetlenül rátértek erre a témára. Hogyha megtörténne erre a listára való felvétel a Hezbollának, akkor ennek drámai következményei lennének. Természetesen fontos felelősen eljárni, hitelesen, és együttműködésre van szükség annak biztosítására, hogy kézre kerüljenek a bűnösök. Továbbá azon kérdésekre válaszul, amelyeket Veronik és Szelefranka úr is feltettek, nevezetesen, hogy a az Európai Unió választási küldöttségének ajánlásait figyelembe vették-e. Az ajánlásokat ö, figyelembe vették, és úgy látom, hogy a libanoni hatóságok hajlandók nagyon szorosan együttműködni az Európai Unióval és annak intézményeivel, beleértve az Európai Parlamentet is. Elmondták, hogy a választások megtartása előtt nagyon örülnének egy Európai Uniós megfigyelői missziónak. De egy dolgot fontos látnunk, fontos különbséget tennünk az ajánlások között, amelyeket a különböző delegációkban megfogalmazunk, és a választási eljárás felülvizsgálatának folyamata között. Nyilván ez utóbbi a libanoni kormány és a libanoni nép feladata. Úgy gondolom, ezt a két dolgot nem szabad összemosni egymással. Tehát vannak a mi ajánlásaink, és másról részről um, itt van a libanoni hatóság azon jogköre, hogy meghatározza, hogyan folytatja le a választásokat. Ami az együttműködést illeti, illeti úgy gondolom a kapcsolatunk nagyon ö, jól működik, és a libanoni hatóságok jó indulattal fordulnak az európai intézmények felé, ami a libanoni helyzetet illeti. Nos, Az izraeli helyzet is rendkívüli módon befolyásolja nyilvánvalóan a libanoni helyzetet és a szíriai helyzet is. Az egyik kollégánk utalt arra, hogy nagyon megosztottak a katolikus kisebbségek, de én úgy gondolom, hogy a libanoni társadalom minden rétegében megosztottság uralkodik. Vannak a kormányon belül is olyanok, akik támogatják Bashar al-Assad rezsimjét, és vannak olyanok, akik kifejezetten ellenzik a jelenlegi szíriai rezsimet. Látnunk kell, hogy a libanoni hatóságok nagy erőfeszítéseket tesznek, ezt el kell ismernünk, megpróbálják fenntartani a nemzeti szuverenitást és a nemzeti egységet. Megpróbálják lehetővé tenni, hogy a politikai élet továbbfejlődjön Libanonban, Fontos a választások megszervezése, a választási reformot véghez kell vinni. És a különböző pártok mind-mind a választások hívei, a támogatják azok megszervezését, nyilván politikai értelemben egymás ellenségei, és a különböző pártok között vannak nézeteltérések, valamint a pártok és a társadalom más részei között is, de mindannyian az egység fenntartására törekednek, úgy gondolom ebben támogatnunk kell őket. Most rátérnék a menekültek kérdésére. Ez egy nagyon fontos kérdés. Dávid képviselő említette, hogy olyan menekültekről beszélünk, akik a különböző helyi közösségekben, családoknál szállnak meg. Már most is fenntarthatatlan a helyzet, és valószínűleg még romlik is majd a közeljövőben. Tudjuk, hogy Libanonban ellenállásba ütközik az új menekült táborok létrehozása, különös tekintettel ugye a palesztén menekült táborokra. Vannak olyan családok, amelyek már önmaguk is nehéz helyzetben vannak, de befogadnak mégis menekülteket, és hát nem nézhetjük tétlenül a helyzetet. Az ENSZ helyben működő ügynökségei felhívták az Európai Uniót, mint fő donort, hogy segítse a menekülteket arra kérnek bennünket, hogy növeljük szerepvállalásunkat, amennyire csak lehet, mert máskülönben ez a probléma megoldhatatlan méreteket ölt. Egyrészt a libanoni menekültek ugrásszerű megnövekedése feszültségeket okoz a libanoni társadalmon belül is. Ha a nemzetközi közösség és az Európai Unió nem növelik szerepvállalásukat, akkor pattanásig feszülhet a helyzet. Végezetül a küldöttségünk világosan látta, mondom ezt összefoglalásképpen, hogy az Európai Unió és Libanon közötti kapcsolatok az elmúlt években szorosabbá váltak, konszolidáljuk a kapcsolatainkat, és kölcsönös a bizalom a libanoni hatóságok és az Európai Unió között. El kell ismerni az Európai Unió delegációjának munkáját, el kell ismernünk a libanoni hatóságok munkáját is. Egyre nő tehát a két fél közötti bizalom, folytatnunk kell a párbeszédet, és úgy gondolom, a mi feladatunk a delegációs látogatás nyomon követéséhez kapcsolódóan, hogy nyomon kövessük a menekültek helyzetét, megoldást találjunk a problémájukra. De hát nyilvánvalóan más dolgokra is oda kell figyelnünk, ez világossá vált a ma délutáni megjegyzésekből. Fontos a bolgár fejleményeket is követnünk, és foglalkoznunk kell ezzel minden olyan esetben, amikor küldöttség utazik olyan helyekre, ahol, amelyeket érint ez az ügy. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Öt perc múlva zárt ülést tartunk. Rupert Joy érkezik hozzánk, az EU marokkói küldöttségének újan kinevezett vezetője. Ez egy zárt ülés lesz, ezért kérem azokat, akik maradhatnak az ülésen, maradjanak a teremben, és kezdjük a munkát, illetve az eszmecserét, amint Joy úr megérkezett. Chairman, just as a matter of interest, what... Csak érdekelne, elnök úr, mit jelent az, hogy zárt ülés? Ez azt jelenti, hogy elmegy egyáltalán valaki, vagy, vagy hát kik azok, akik egyáltalán itt maradhatnak? Yeah. No public is allowed, that's the Tehát a tagokon kívül nem maradhat benne senki. Ezt jelenti az ártülés.